Der Präsident! Az elnök. Hundert Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Kérem foglaljanak helyet. Ich eröffne die Sitzung. Darf Sie noch einmal bitten, Platz zu nehmen? Megnyitom az ülést. Még egyszer kérem önöket, foglaljanak helyet. Megnyitom az ülést. Golnis úr jelentkezett szólásra ügyrendi kérdést, tessék. Nincs mikrofonom, elnök úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót adott. Szeretnék emlékezteni a 118-as eljárási cikkre, amelyik a meghallgatással kapcsolatos, ami tegnap került sor, amikor a végrehajtó bizottság jelölteket hallgattuk meg. A közjogok és a külügyi bizottságban egy diszkriminatív lépéssel, amit ellentétesnek tartok, a független képviselők nem kaptak szót, holott a házszabály 118-as cikke az a hatos 16-os mellékletre utal vissza. Ez szerint, hogyha a frakció koordinároknak van kompetenciájuk, hogy megszervezzék a vitát, a hozzászólási időket a 162-es cikknek megfelelően osztják ki. Négyes bekezdésben pedig az van több helyen is, hogy a függetlenek is kaphassanak szót. Tehát teljes mértékben diszkriminatív eljárás volt, és remélem, hogy ez nem fogja jellemezni a parlament munkájának további részét. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hogy utalt erre, megvizsgáljuk az ügyet, és tájékoztatjuk majd önt. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, mielőtt megkezdjük a napi rendet, először is szeretném felhívni a figyelmüket néhány pillanatra egy kollégá, kolléga kolléganőre, aki egészen fönt baloldalon ül, több évtizeden keresztül gondoskodott az ülések szabályszerű lefolyásáért. Paul Dansen nek ma van az utolsó napja, munkanapja az Európai Parlamentben. Évtizedeken keresztül szolgált ezt a házat, és gondoskodott arról, hogy a parlament plenáris ülés